Ezekben a napokban Európa egy történelmi kihívás előtt áll. Emberek százezrei próbálnak nálunk az üldöztetés és a háború előtt védelmet keresni. Kétségbeesésükben a családok gyermekeikkel is átkelnek a földközi tengeren, kis lélekvesztőkön. Az emberek szöges drótokon keresztül verekedik magukat, embercsempészek, emberkereskedők szállítják őket többen életüket vesztik, férfiak, nők, gyermekek, akik megfulladnak kamionokban, vagy a földközi tengerbe fulladnak. Hölgyeim és uraim, most, amikor egyre többen próbálnak Európába eljutni, és egyre többen veszítik életüket, egyértelmű kell legyen számunkra, hogy sem falakkal, sem bármilyen korlátokkal nem fogunk tudni megbírkozni ezzel a kihívással. Szeretném emlékeztetni önöket valamire. Néhány nappal az úgynevezett iszlám állam Palmírában kulturális eh, javakat eh, tett tönkre. Már szinte megfeledkeztünk arról, hogy eh, ennek a múzeumnak, a Palmirai Múzeum igazgatójának, igazgatója, igazgatóját lefejezte a, ez a terrorszervezet napokkal ezelőtt ezen bűnüldözők elől menekülnek azon emberek, akik hozzánk jönnek, és minden kétségbeesésükben nem, fogják, nem, nem fogjuk tudni feltartóztatni őket sem a tenger, sem bármilyen falak által. És a nemzeti egoizmus sem jelent megoldást. Egy globális kihívásra, globális válaszra van szükség, egy közös menekültügyi politikára. Itt szerdán Juncker bizottsági elnök úr tájékoztat bennünket a különböző intézkedésekről, egy állandó mechanizmusról is, amelyet majd szerdán ismertet. És, hölgyeim és uraim, nem csak itt, hanem az Európai Unió összes szervében fel kell tennünk azt a kérdést, hogy egyáltalán milyen uniót szeretnénk. Egy olyat, amelyben mindenki jelvel szemben áll, vagy egy a szolidaritásra épülő uniót. Óriási feladat előtt állunk, lehet, hölgyeim és uraim, hogy ez a legnagyobb kihívás, amelyet a mi politikai, politikusi nemzedékünk most megismer. A számokról, a Dublin 3-ról, a Schengenről, a kvótákról beszélünk, de arra kérnék mindenkit, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy itt keserű emberi sorsokról, emberéletekről van szó és az az emberek, akik hozzánk jönnek, azért jönnek, mert hisznek bennünk, és az általunk képviselt értékekben, de a drámai események, amelyeket az elmúlt hetekben tapasztaltunk, elbizonytalanítottak számtalan embert az Európai Unió tagállamaiban is. Nagyon sok kérdést intéznek hozzánk, de nem mindenki, aki egy kritikus kérdést tesz fel, ellenzi a menekülteket az emberek szükségleteit, aggájait az Unióban komolyan kell vennünk, hiszen a problémák láthatóak és egyértelműen nagyok. Éppen ezért az Európai Unióban szeretnék mindenkinek köszönetet mondani azon polgároknak, akik a strandokon, a pályaudvarokon és máshol vízzel és élelemmel látták el a kimerült menekülteket, akik a játékaikat adták oda gyermekeknek, és a menekültek megsegítésére siettek. Ez kell, hogy legyen az, amit szem előtt kell tartanunk, azért, hogy az a szörnyű kép, amely Aylan Kurdi halála kapcsán mindannyiunk emlékezetébe vésődött, ezt szem előtt kell tartanunk, hogy ilyesmi ne ismétlődjön meg Európában.